Ja, hallo und guten Nachmittag. Köszöntöm a kollégákat itt Brüsszelben. Tudom, hogy sokan még úton vannak, de azért már elegen meg is érkeztünk. Köszönöm, hogy eljöttek. Három napos ülést kezdünk most el. Nagyon sok dolgunk van. Először fogadjuk el a napi rendet. E-mailben már megkapták a kollégák talán, hogy az ötös napirendi pont a hetes után következik majd, tehát a négyes után a hatos jön. Tehát a végére tettük az ötös napirendi pontot a mai ülésnek, de más változás nincs, tudtommal. Ha ezt így el tudják fogadni a kollégák, akkor elfogadottnak tekintetem a napirendet. Ma nem lesz közlemény, azon kívül persze, hogy azt kell bejelentenem, hogy az észt és lett nyelv kivételével teljes körű tolmácsolással rendelkezünk. A harmadik napi rendi pont a korábbi üléseink jegyzőkönyveinek elfogadása. Ha az ülés végéig nincsen senkinek megjegyzése, akkor ezeket automatikusan elfogadottnak tekintjük az ülés végeztével. Nagyon fontos érdemi napirendi pont, a negyedik viszont. Bizottságunk egy tagság várományos országba látogatott, Izlandra. Richard Zéber volt a delegáció vezetője, és Richard Zéber úr most beszámol nekünk a vulkánról, és egyéb feszültségekről ebben az országban. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a megtiszteltetést, és köszönöm, hogy azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos utazás volt. Valóban az volt szerintem is, de ennek ellenére megpróbálom röviden összefoglalni. A politikai, jogi és környezetvédelmi helyzetet Izlandon, ö, nyilván a vulkán miatt most a figyelem erre az országra terelődött, de mi nem csak ezt vizsgáltuk. Hárman voltunk, legalábbis a mi frakciónkból, a néppártból. A többi frakció úgy tűnik, hogy félt a vulkántól, tehát a portugál ö, és a francia kollégával hármasban utaztunk Izlandra, illetve egy munkatárs is elkísért minket, aki segítette a munkánkat, illetve számos tolmács, akiknek most is köszönöm utólag is a munkájukat. Először is az érdemi, érdemi dolgokról. Ahhoz, hogy megértsük az izlandi politikai helyzetet, ismernünk kell az ország történetét. 44-ben váltak le Dániáról, és a politikai függetlenség igénye nagyon erős volt, ugyanakkor az utóbbi évek eseményei, különösen a bankválság, most megint a kontinens felé sodorják az országban a politikai közvéleményt. Múlt héten Strasbourgban ugye úgy döntöttünk, hogy a csatlakozási tárgyalások elkezdődhetnek. Izland amúgy is tagja az Európai Gazdasági Térségnek, és eddig is részt vett a joganyag harmonizálásában önként, és csak kevés olyan terület van, ahol jogalkotási szükségszerűség mutatkozik. Nem fogom ezeket most mind felsorolni, nem tudom fejből őket, de le vannak írva. Egy dolog tény, és főleg ez érdekelt minket, hogy a környezetvédelmi területen hol tart a harmonizáció, a habitát irányelvet átültetik-e, és így tovább. És az átültetési problémák inkább az agri területen mutatkoznak, és a talajerózió jelent gondot. Számunkra, európaiak számára persze a halágazat is nagyon fontos, és környezeti aggályokat vet föl. A 70-es években Nagy-Britanniával nagyon sok vitája volt Izlandnak erről az úgynevezett 200 mérföldes zónáról. Ugye 200 mérföldes területen Izlandnak egyedülálló halászati joga van, és ez nem kompatibilis az EU joggal. Ugyanakkor az ellenőrzés, a transzparencia sem valósul meg úgy, ahogy ezt mi Európában szeretnénk. Nem vagyok halászati szakértő, de az alapján, amit ott hallottam, megértettem, az a benyomásom, hogy bizonyos értelemben a mi halászati politikánk példát vehetne az izlandiról, mert ott sokkal kevesebb támogatás mellett sokkal jobban megélnek a halászok, az persze egy másik kérdés, hogy van is mit halászni, és nem nincsenek túl sokan a, so, a kevés halra a halászok. A plenárison volt már néhány szó arról, hogy a bálna halászat ügyében teljesen eltérő az európai és izlandi vélemény, Nyilván nagyon fajfüggő a dolog, és nagyon függ attól, hogy az északi vagy déli hemiszférában vizsgáljuk a bálnahalászatot. Az ausztrál kormány például jelezte felénk, hogy a déli tengerek veszélyeztetettebbek, és ezzel együtt is az általuk halászott bálnafajok nem veszélyeztettek. Ugyanerről az izlandiak is biztosítottak minket ugyanakkor itt állatvédelmi szempontból, mintha még nem lennénk egy nevezőn az izlandiakkal, itt biztos, hogy lesznek még tárgyalási szükségszerűségek. Ami az energiaügyet illeti, a, a lehetséges potenciális fenntartható erőforrások mindössze 10%-át használják fel Izlandon, a geotermikus erőforrások akár az ország 100%-os ellátására is elegendők lennének, és teljesen elvileg lehetséges lenne a széndiokszidmentes energia ellátás Izlandon, tehát érdemes lenne Izlandnak kiépíteni jobban ezeket a rendszereit, noha így is vezető ebben a lágazatban, és lehet, hogy európai cégek bevonásával érdemes lenne beruházásokat eszközölni Izlandon, hogy ezt a sok ingyenes energia hordozót jobban kihasználják. A tájvédelemmel az energiatermelés nyilván konfliktusban áll mindenhol, de Izlandon erre számukra elfogadható megoldást találtak. A talajerózió erózió azonban jelentős. Izland nagy területei gyakorlatilag erdőmentesek már most is, tehát kihaltak az erdők. Nyilván ennek vannak természetes okaik is, mint a vulkánkitörések, gletszerek, stb., de biztos, hogy az erdőtelepítés egy olyan opció, amit érdemes lenne az országnak megfontolni. Ami az időpontokat illeti, vagy hogy hol voltunk, kikkel találkoztunk, találkoztunk a nagykövetekkel, az EU delegáció vezetője Jó Leinen is ott voltak, találkoztunk különböző minisztériumi képviselőkkel, sőt a környezetvédelmi miniszterrel, miniszterasszonynal, főleg vele cseréltünk eszmét ezekről a témákról, illetve hát a vulkánkitörés közvetlen hatásairól. ezer tonnára becsülik a lehullott hamu mennyiségét, és ez óriási ö, hasznos területet ö, fed, fedett be most Izlandon. Mi európaiak ebbe politikai értelemben nem akartunk beleszólni, minket csak a repülés korlátozása érintett, de hogy, hogy ebbe belebeszéljünk, hogy ez belpolitikailag milyen politikai kezelést igényel ez a probléma, ez nem a mi dolgunk úgy tűnik, hogy a polgári védelem nagyon jól működik Izlandon. Nagyon sok önálló alulról jövő polgári kezdeményezés van. Az emberek segítik egymást eleve, SMS-en keresztül sok információ megy, és nagyon jók ezek a vészhelyzeti, katasztrófa helyzeti felkészülések. Van állami és van polgári katasztrófa védelem is, és egy életet sem követelt így ez a vulkánkitörés. Ennyit kívántam elmondani, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen a delegáció vezetés, vezetőjének, Richard Zébernek a jelentést hallani, látni, hogy micsoda lelkesedéssel vettek részt a választások során a vitáról is ugyanilyen lelkesen számolt be, és úgy gondolom, Nagyon fontos, hogy most tudomásul vegyük a jelentését, már csak azért is, mert ez az egyik legfontosabb kérdés, amivel a jövőben foglalkozzunk kell. A környezet szempontjából nyilvánvalóan látjuk, hogy rendkívül magas színben, szinten vannak energia lehetőségeik, potenciáljuk kérdése is nagyon érdekes az Európai Unió számára is. Ha majd oda jutunk, akkor meglátjuk, hogy egyáltalán kívánnak-e átadni valamit ebből. Létrejöhet-e valamilyen csere? A környezetbarát energia e, terén nyilvánvalóan előrébb járnak. A halászat valóban e, jelentős téma volt, egészen az EU-s e, tárgyalásokban is azok lesznek. A halászat maga, a kvóták, az EU tagállamok mit halászhatnak, mennyit. Lehet, hogy ez adott esetben egy vitatott kérdés lesz. Hallottuk a talajerózió problémáját, a letarolt erdőknél, a nem újra telepített területeken ez tapasztalható. Nem csak a trópusi környezetekre áll ez tehát, hanem Izlandra is. A, a talaj természetesen e, ilyen helyzetben nem használható már humusztartalma minimálisra csökken az erózió miatt. A Natura 2000 területekről is szó volt, biodiverzitás, nyilván olyan kérdés lesz szintén a tengeri biológia kapcsán, a tengeri élővilág kapcsán. Köszönöm szépen! Nem. Schnellhardt kollégának van még úgy látom egy megjegyzése. Most nem mindenképpen a jelentéssel kapcsolatos ez a, jelenté, ez a megjegyzés, bár köszönöm ezt a jelentést, mert nagyon fontos az izlandi csatlakozás előkészítő tárgyalásai miatt. Egy gyakorlati kérdés van azonban, amit fel kell tennünk. Ha egy delegációs utazás egy delegáció utazásánál helyek szabadon maradnak, akkor van-e a jövőben lehetőség arra, hogy mások, akik hasonló kívánsággal ugyanabból a frakcióból jelentkeznének, hadd utazzanak. Nem határozzák meg, hogy nem mehet több résztvevő. Nagyon sokan voltak ugyanis, akik így eh, szívesen elmentek volna. Több szem gyakran többet lát eh, egy nagyobb delegáció, hogyha van rá lehetőség, akkor valóban eh, hasznosabb, és meg kellene vizsgálni, hogy lesz-e erre lehetőség máskor. Más hozzászólás? Grazie, Presidente, grazie Richard. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Richard a az előadását, az összefoglalóért. Egy kérdésem lenne ő azt mondta, hogy lehetőség lenne arra, hogy a meg, az Izlandon megtermelt megújuló energiát azt exportálhatják, különös tekintettel a földenergiára, a geotermikus energiára. Milyen technológiára és milyen módozaton történne ezt a továbbítás Európába? Marina Janakutakis kolléganőnek adom még meg a szót. Köszönöm szépen. Egyszerűen csak izgat Izland, mivel olyan körzetből jövök, amely az elmúlt időszakban nagyon nagy válságon ment keresztül a bankválság miatt. A vulkánnal kapcsolatban Ugye, amely kitört, az tulajdonképpen a gyerek vulkán volt, és van még egy nagy vulkán is. Van-e egy B-terv Izlandon arra, hogy mi történik, ha mégis kitör ez a vulkán? Hogyan befolyásolta mindez a gazdaságot? Említette a gazdákat, a hamuval kapcsolatos problémát. Lehet csinálni ezzel valamit, ezzel a hamuval? Felhasználni bármire? Ja, Nos, Richard Zébernek adom meg a szót a delegáció vezetőjének. Nos, a helyekkel kapcsolatban kvóták vannak, de hát ezt eh, a titkárság talán jobban tudja. Milyen problémát okoz az, hogyha a meghatározott számban vannak csak eh, helyek, hogy más politikai frakciók átadják-e a helyüket? Nos, hát ez elég nehézkesnek tűnik. De talán majd eh, akkor beszéljük meg amikor ez sorra kerül, a mi frakciónk természetesen kész arra, hogy ilyen helyzetben lemondjon a helyeiről. A másik Vittorio Pródi kérdése az energia. A villamos energia, az, ami nagy, hossz, nagy távokon szállítható. Persze megvan a probléma, hogy a jelenlegi technológiával óriási az energiaveszteség, de mégis legalábbis ezt mondják, már a gyakorlatban vannak kísérletek a, olyan energia átvételi rendszerekkel kapcsolatban, amiket Izland is, azt hiszem német partnerekkel éppen vizsgál. Tehát az, hogy technikailag hogyan lehet a tenger fenekén vezetni, úgy, hogy a CO2 kibocsátás nélkül, de viszonylag olcsón és veszteség nélkül kerüljön az energia Európába. A zöld energia kérdése Európában természetesen a vezetés technikától függ, hogyha megnézzük ezeket az óriási északi tenger mentén a, a szélerőműveket, a fotovoltaikus erőműveket, akkor nyilván felmerül a probléma, hogy hosszú távolságokon keresztül kell a termelt energiát szállítani, és hogyha ez nem sikerül, akkor az energia célokat, amelyeket magunknak kitűztünk, nem fogjuk tudni az óriási ingadozások miatt el érni. A geoter a, mm, energia és a vízi erő az konstans, viszonylag konstans mennyiségben áll rendelkezésre. Izlandon mm, de csak elektromos energiának nagy távolságokra való szállítására lehet sző. Nos, a, a baba vulkán, vagy gyerek vulkán, ami kitört volna természetesen, nem tudok száz százalékig mondani, biztonsággal mondani semmit, de valóban a kisebb vulkán kitörése azért volt olyan veszélyes, mert rendkívül nagy mennyiségű hamut lökött ki magából, mégpedig olyan formában, amely nem koagulált, és a levegőben nagyon sokáig lebegett. Azok a részecskék tehát, amelyek a vulkán kilökött, nagyon kicsinyek, és nem kapcsolódnak más részecskékhez, és nem esnek le a földre sem. Nagyon sokáig maradtak a levegőben, és ez volt a probléma. Rendkívül sokáig lebegtek a levegőben ezek a részecskék, és ezért tulajdonképpen tartósan befolyásolták a légzést az atmoszférában, ugye sokáig megvoltak. A kitörés maga nem volt olyan nagy. Az izlandiak számára természetesen nagyon csekély volt az, ami a légiforgalom korlátozásból hatásként adódott, hiszen Európa felé vonult a hamufelhő. Az ottani légiforgalmat alig kellett korlátozni, de aminek következménye volt az a mezőgazdaságban jelentkező, regionálisan jelentkező probléma. Ott, ahol leesett a hamu a földre, ott nem volt olyan jelentős, hiszen nagyon nem, nem annyira, mint ahol a, a levegőben levezet, hiszen ahol leesett, ott rövid távon a földet használhatatlanná tette, hiszen nagyon vastag betonszerű képződményi alakult, amit buldozerekkel kell fel törni és újra trágyázni, hogy a talaj megint hasznosítható legyen a növényvilág számára. A, a második hatalmas vulkán pedig amely szintén fenyeget kitöréssel, az izlandiak számítása szerint a következő időszakban valószínűleg ki fog törni, hiszen bizonyos rendszerességgel vannak ezek a kitörések. Minden problémájával persze számolni kell, de általában ezek a, a vulkán kitörések, a katla kitörések nem ezzel a finom hamuval együtt járó kitörések, és az izlandiak azt mondták, hogy ez a vulkán, tehát a katla vulkán európaiak számára nem hozna olyan negatív következményeket, mint az előző. Ez nekik lenne inkább problematikus, mert mindkét vulkán egy gletszernél helyezkednek el, és megolvasztanák a vizet. Egy geológus, aki ott volt velünk, elmondta, hogy milyen energiák szabadulnak e- fel. Fantasztikus. Az összes atom erőműnek, vagy atomrobbanó fejnek eh, a többszöröse szabadulna fel energiában, és eh, ez a jégolvadás óriási eh, áradást okozna, minden infrastruktúra, út, ház, minden alá kerülne világos, de hát ez alapvetően az izlandiak problémája sajnos. A a vulkán, mint mondták, tehát nem hamukitöréssel jár, hanem az árvíz és az áradat, amit előidézhet. A geológiai méréseket, mint mindenütt másút itt is végzik, és én magam is rákérdeztem, hogy ki határozza meg, hogy az embereket evakuálják, hogyha az előzetes riasztási rendszer elindul. Úgy tűnt, hogy egy parasztgazda telefonált, és azt mondta, hogy most fog kitörni a geológusok, és a szeizmográfok nem érzékelték ezt. Egy paraszt éjszaka kinézett, fölkelt, és azt mondta, most fog kitörni a vulkán, és ezért indult be, vagy aktiválódott az előzetes figyelmeztető rendszer. Hát az ember persze ezt hallja, akkor mondjuk elég eh, izgalmas, de azt mondták nekünk, hogy a probléma az volt, hogy a, szez, a szeizmográfok és maguk a geológusok nem e, látták a jeleit a kitörésnek, hanem a tényszerű megfigyelés volt az, e, és ezek után is így fognak eljárni, ha tényszerű megfigyelés alapján eljutnak ide, akkor evakuálják az embereket. Ja, kleine Expertise. Köszönjük ezt a szakmai kitérőt. Hogy hívják ezt a tudományt? Vulkanológia, vagy micsoda? Az ember és a gép kapcsolatának új példáit láttuk. Tehát várhatóan akkor a következő kitörés nem okoz nekünk gondot, mert nagyobb szemcséjű lesz a hamu. Köszönjük. Köszönöm a titkárságnak nyilván az írásos beszámolót is erről a témáról, valamint az utazásnak az előkészítését is. Ötödik napi rendi pont Helyesen cselekedve címmel, ugye a hetes vettük most előre, két vendégünk is van, Jan Tikens úr, a, a jobb jogalkotásért munkacsoport elnöke, és Rob Kramers, aki projektmenedzser az Impelnél ugyancsak, és hát felkérem majd akkor őket, hogy az EU környezeti politikájának ezen megvalósulását mutassák be nekünk. Jan Tékens kezdi az előadást. Köszönöm, elnök úr! Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt bemutathatom önöknek az Impel hálózatot. Egy kicsit többet fogok elmondani, mint amennyit eredetileg terveztem, de azért benne, bemaradok az idő keretben, és kiosztom a PowerPoint előadásomat is, illetve majd láthatjuk azt vetítve is talán. A környezeti ellenőrzés a témám, hogy hogyan lehet javítani a környezeti inspekciók hatásfokát de ehhez először be kell mutatnom az Impel szervezetet, és különösen ennek az egyes alszervezeteit, a folyamatos inspekció és végrehajtási főosztályokat. Két fontos projekt kapcsán szeretném bemutatni az Impel működését a tagállamokban. Az úgynevezett IRI kezdeményezés az Impel Review Initiative-en keresztül, amely a környezetvédelmi hatóságok közös, illetve egymást értékelő tanulmányra épül, illetve a, a vizsgálat tervezés metodológiáját. Ahogy láthatják a PowerPoint képen, 34 ország vesz ebben részt, legalábbis a itt látottak szerint valójában ez 32, Horvátország és a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedónia, Törökország, Norvégia és újabban, lámlám, Izland is. Izland pont a vulkán kitörésével egy időben csatlakozott az Impel hálózathoz. Nagyon örültünk ennek. Nemzetközi non-profit szervezet vagyunk, a környezetvédelmi hatóságok hálózata, tehát 32 országban. Jogi személyiséggel rendelkezünk 2008 óta. Küldetésünknek a következő feladatok ellátását tartjuk. Szeretnénk a környezeti jogalkotást hatékonyabbá tenni, feltárni a bevált gyakorlatokat, és megfelelő módszereket, új közös normákat szeretnénk kialakítani az ellenőrzések lebonyolításához. Ösztönözni szeretnénk a kapacitásépítést, az ellenőrök és végrehajtók hatásköreinek növelését, illetve az ő képzésük javítását, közös környezeti projektek megvalósítását szeretnénk egyre több tagállam részvételével. A nemzeti hálózatok és a környezetvédelmi hatóságok együttműködését kívánjuk ösztönözni hogy együttműködés legyen a hatóságok és a civil szervezetek között az egyes tagállamokban. Szeretnénk konkrét gyakorlati tanácsokkal hozzájárulni az egyes tagállamokban folyó jogalkotói munkához, a környezeti jogalkotói munkához, és magunk is felhasználunk, alkalmazunk új innovatív szabályozási és nem szabályozási jellegű környezeti intézkedéseket projektekben működünk, 15-20 projektet hajtunk végre évente, amelyek nyitottak egyébként a nem tagállamok számára is, tehát meg bármelyik például ö, csatlakozásra váró ország környezeti hatóságának szakemberét is örömmel látjuk ezekben a projektekben. Hogyan épül fel a hálózatunk? Három fő területre koncentrálunk, ugye elmondtam már, hogy jogi személyiséggel rendelkezünk. Közgyűlésünk van, a közgyűlésünkben a tagállamok környezeti hatóságainak képviselői ülnek, és közösen tervezzük meg a projektjeinket. Vannak egyébként megfigyelők is ezekben a közgyűléseken, az Európai Bizottságtól, az OECD-től és más környezeti hálózatoktól is vannak megfigyelőink. A hálózatot napi szinten egy szakmai titkárság működteti, de a tematikus feladatokat, a projekteket ebben az említett három klaszterben végezzük el, ezeket rövidesen bemutatom. Van egy éves munkatervünk, meg egy több éves munkatervünk, és ahogy mondtam, tehát projektenkben működünk, minden három, harmadik évben nagy konferenciát szervezünk, közösen az Európai Bizottsággal, éppen azért, hogy a bevált projektek, módszerek nagyobb nyilvánosságot kapjanak a bizottság révén. Fontos talán azt is elmondani, hogy az Európai Bizottsággal együttműködési megalapodást írtunk alá, tehát eredményeinket az Európai Bizottság prioritást élvező politikáinak szolgálatába állítjuk közvetlenül. Nos, nézzük a hatos diát, ahol a három klaszter látható. Mindegyik klaszter más témákkal foglalkozik. Az egyes klaszter az engedélyezéssel, inspekcióval és végrehajtással foglalkozik, ez egy nagyon széles terület. A felügyelet és az engedélyezés is ide tartozik általában ezen belül a környezeti ellenőrzések minimum kritériumainak a megalapítása a fő prioritásunk, hogy referenciaként használhatóak legyenek ezek a normák minden tagállamban, és az IPPC irányelv átültetésére figyelünk oda főleg, illetve hulladékkezelési témákra. A kettes klaszterben a határokon átnyúló hulladék export-import ágazattal foglalkozunk. Ez egy speciális, de nagyon nagy terület. Ennek a klaszternek kiterjedt szabályozása van, és itt különösen fontos, hogy a tagállamok együttműködjenek egymással az ellenőrzésben. Tehát ugyanez egy specifikus téma, de kifejezetten határokon átnyúló jellegű, és ezért minket érintő. A harmadik klaszterben pedig a hosszabb távú, jobb jogalkotási kérdésekkel foglalkozunk, hogyan lehet a joganyagot javítani annak érdekében, hogy az hatékonyabb legyen. Feedbacket adunk az egyes tagállamoknak az Európai Bizottság felé, és arról, hogy az egyes szabályok hogyan valósulnak, vagy nem valósulnak meg a gyakorlatban. Erre egy mátrixot, egy checklistet alkalmazunk, és nemrégiben például az IPPC Recast programot ellenőriztük a saját metodológiánkkal. Ennyit a klaszterekről. Most akkor egy kicsit részletesebben mind a háromról egyenként. Mivel is foglalkozik az engedélyeztetési ellenőrzési végrehajtási klaszter? Itt a felügyeleti ellenőrzési rendszerekben, ahogy mondtam, közös minimum kritériumok, referencia normák megalkotása a fő feladatunk. Az Európai Parlament és Tanács ajánlása alapján egyébként, a bizottság is éppen most ezt a szöveget ö, dolgozza át ismét, és ez az RMCEI rendszer az, amelynek alapján egyre több tagállam most már megfogalmazza a saját minimum követelményeit az ellenőrzés során. Számos projektet ellenőriztünk az RMCI metodikával, az ajánlás alapján. Több peer review-t is végrehajtottunk tagállamok között. Ez az Impel Review Initiative, erről már röviden az előbb szóltam és iránymutató anyagokat dolgoztunk ki a környezeti ellenőrzések metodikájára vonatkozóan, amelyre a hatóságokat kívánjuk segíteni, illetve a ter- az ellenőrzések tervezését könnyíteni. Nyilván mi magunk is előálltunk ötletekkel, nem csak reflektáljuk azt, hogy mi történik a tagállamokban, hanem értékeljük is azt, is konkrét javaslataink is vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a jogszabályokat hatékonyabban átültetni. A, az Imper Review Initiative, az IRI, ez egy önkéntes hálózat, ahol a környezetvédelmi hatóságok, mármint a mi tagállamaink környezetvédelmi hatóságai segítik egymást a hatósági munkában az ajánlás keretein belül, és ezeket a bevált tapasztalatokat megosztják egymással, az eljárások metodológiáját kicserélik, közösen értékelik, és a legjobb, legbeváltabb gyakorlatot próbálják elterjeszteni közösen az egész európai közösségen belül. Tehát ez egy tanácsadási rendszer, amelynek minden tagállam inputja és outputja is egy, egyszerre. Az erőnye egy ilyen rendszernek nyilvánvaló az, hogy ez a kölcsönös egymás értékelése költséghatékony, gyors és szakmai módja annak, hogy a működést hatékonyabbá tegyük. Az egyes hatóságok, amelyeket a többiek vizsgálnak, megválaszthatják, hogy működésük melyik területét teszik ki, teszik a vizsgálat tárgyává, tehát konkrét problémákkal jöhetnek elő, hogy hol kívánnak esetleg ilyen segítségnyújtást. Ez az ellen, kölcsönös értékelés, ez nem csak egy adott területen belüli jobb, hatékonyabb gyakorlatok megfogalmazását segíti, hanem más területeket is esetleg megnyit a, a vizsgálat előtt, és nyilvánvaló, hogy a hatóságok tanulhatnak egymástól, ezen rendszeren belül, és elmélyíthetik a már meglévő ismereteiket, gyakorlati tapasztalataikat. Az irit, amit látják a térképen, főleg észak-nyugat-európai országokban, de most már Spanyolország és Portugália is csatlakozott, hajtottuk végre, Szlovénia is csatlakozott idén éppen, és Romániában is megszületett egy regionális iroda, és jövőre Lettország is, és egy másik balti ország is csatlakozik majd. Az IRI úgy szeretnénk folytatni, hogy az testre szabott legyen, tehát folyamatosan úgy alakítjuk, hogy egyre gyakorlatiasabb, egyre a tagállamok által egyre jobban konkrétan igénybe vehetőbb rendszer legyen, és mutatja a sikerét az, hogy ahogy mondom is, ugye egyre több új ország jelentkezik be. Doing the Right Things címmel egy kis könyvecskét szerkeztünk, amelyben benne vannak a legkulcsfontosságú bevált gyakorlatok. És, ahogy mondtam, kérdőivel dolgozunk, a peer review-t a kérdőív segítségével végezzük el, és a kérdőív által feltárt eredményeket, területeket foglaljuk össze ebben a kiadványban. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani. Thank you for this uh, opportunity to... Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a jót tenni is jól projektet. Ez egy IMCO projekt, amely a környezeti felügyeletről szól. Hollandia vezet ti mondhatnánk ezt, de természetesen Nagy-Britániával, Írországgal, Portugáliával, Görög, Németországgal, Svédországgal, Spanyolországgal és Magyarországgal együttműködve, hiszen ők is a projekt részei voltak. Az előadásomban, illetve az előadásban a részében, ami rám esett, arról szeretnék beszélni, hogy eh, hogyan sikerült eh, a jót tenni projekten belüli eh, kérdésekről, szólni, milyen részleteket hogyan végeztünk. A környezeti felügyeleti ciklus, környezeti tervezési ciklusokról szólnék, majd a végén pedig a lépésről lépésre haladó útmutatóról. A jót tenni projekt célja ez az útmutató volt, hogy a helyesen cselekedni, a felügyelet a különböző tagállamokban mind különbözőképpen működött, ezért az útmutatónak rugalmasnak kellett lennie, és azt hiszem, ezt sikerült is elérnünk. A lépésről lépésre útmutató segíti a tagállamokat, illetve a projektben működő tagállamokat arra, hogy a kritériumoknak eleget tehessene. A 13. oldalon ez a következő ábrám a legfontosabb kérdéseket fogtuk össze. Véleményünk szerint a felügyeletek forrásai mindig korlátozottak, pedig rengeteg dolgot kötele- kell a kötelezettségük is sok. Nagyon fontos ezért, hogy minél hatékonyabban és hatásosabban dolgot, dolgozzanak. Ezért meg kell határoznunk a prioritásokat. A prioritások meghatározását követően meg kell néznünk, hogy mit akarunk elérni, és hogyan. Mindezt a, mindebből áll össze a felügyelet felügyeleti terve. A következő ábra egy áttekintés a helyesen cselekedve projektről. Ez négy éves projekt volt, 2006-ban indult, és tavaly véglegesítették, fejeztük be. 2006-ban azt tártuk fel, hogy a tagállamok hogyan határozzák meg a kérdéskörben a prioritásokat. A leg, megnéztük a legjobb gyakorlatokat, és arra a következtetésre jutottunk, hogy szükség van útmutatásra. És pontosan ezt tettük 2007-ben. Kidolgoztuk a lépésről lépésre útmutatót. A helyesen cselekedve harmadik része két évig tartott, és ez maga a végrehajtásról szólt. Egy szakértői workshoppal kezdtük, amelyben bemutattuk az útmutatót több szakértőnek a különböző tagállamokból, és azt kértük, hogy a felügyeleti tervet a e módszertan szerint állítsák össze, és ezt követően pedig e, tegyenek javaslatokat, hogyan lehet e, javítani az útmutatón. Ezt meg is tették, és akkor, amikor úgy gondoltuk, hogy már olyan jó, amilyen csak lehet, akkor megkezdtük a képzést. Gyakorlati szakembereket, 40-et kért, hívtunk meg a tagállamokból, és háromnapos képzést tartottunk számukra a módszertanról. 2009-ben az végrehajtás évében workshopokat tartottunk, és megpróbáltuk a lehető legnagyobb mértékben segíteni a végrehajtásban a tagállamokat, a módszertan végrehajtásában. Ezen kívül, ahogy Jan azt már bemutatta és elmondta, több írít is elvégeztünk, amiben teszteltük a módszertant. Most pedig a jó gyakorlatokat, a bevált gyakorlatokat próbáljuk megosztani. Nézzük a környezeti felügyeleti ciklust. Ez a 15. oldalon található. A környezeti vizsgálatokat. Az ajánlásból származik-e ez a ciklus. Ebben már jeleztük a tervezés, végrehajtás, jelentés és értékelés szakaszait. Nagyon fontos, hogy ez ciklikus legyen. Ezt mutatja az ábra is. Az első rubrikában a tervezésnél. Ugye a tervezés arról szól, hogy megnézzük, mit kell tennünk, mi a legfontosabb, és mit akarunk elérni, hogyan és mikor. A következő eh, rubrika a végrehajtási keretek. Itt határozzuk meg a felügyelet számára a kereteket, a szabályokat, képzés, eh, a megfelelő berendezések, instrukciók, útmutatók biztosítása ez. A harmadik rubrika a végrehajtás és a jelentés. Ez nyilván a felügyelet számára nagyon fontos. Helyszíni látogatások, eh, vizsgálati jelentések és a jelentések tárolása. Az utolsó rubrika pedig a teljesítmény nyomon követése, ellenőrzése. Ez az, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet a munka eredményét, a, a felügyelet munkájának eredményét jelentésben összefoglalni, és hogyan lehet ezt a vizsgálati tervbe bevezetni. A környezeti vizsgálati ciklust, amikor megvizsgáltuk, akkor láttuk, hogy a tervezési rész egy kicsit bonyolult, Hát bonyolultabb, mint gondoltuk, és a tervezésbe egy újabb ciklust bele lehetett tenni. Ez van a 16. oldalon önök előtt. Megpróbáltuk tehát eh, azt eh, leírni ábra formájában, hogy mit tesz a felügyelet egy vizsgálat eh, során, akkor, amikor meghatározza a prioritásokat, a legfontosabb teendőket, és azt, hogy mit akar elérni ezzel, és hogyan. Ez az egy c részem van, és aztán, hogy hogyan lehet mindezt a vizsgálati tervel összeegyeztetni. A környezeti tervezési ciklus a 17. ábrán került összefoglalásra. Különböző kérdéseket vizsgál, kell megvizsgálnunk a tervezés során. Az 1A-val tehát megnézzük a környezetet. A felügyeletnek alaposan meg kell vizsgálnia azt, hogy mi pontosan a feladata, mi a kötelezettsége, mi a küldetésének a célja, de azt is, hogy nemzeti szinten milyen célokat tűztek ki. Meg kell vizsgálni és meghatározni azt, hogy mely területekért felelnek. De ezen kívül információt kell gyűjteni a környezetről, a, az országban működő vagy a régióban működő létesítmények törvényi megfelelésének is. Meg kell vizsgálni ezen kívül a prioritásokat, amelyek része és itt látják ezt is, a kockázatértékelés. Ezt is be kell venni már a környezeti e, vizsgálatba a kibocsátás irányelv 23-as cikke értelmében. Ebben van egy bekezdés magáról, a vizsgálatokról, a felügyeletről, és ott hangsúlyozzák, hogy a kockázat alapú megközelítésre szükség van és meg kell határozni a vizsgálatok gyakoriságát. A kockázat elemzővel kell ezt nyilván elvégezni, és ezt követően pedig meg kell vizsgálni a kockázatok besorolását, osztályozását, és megvizsgálni, hogy milyen források állnak rendelkezésre. A következő a stratégiák és célkitűzések meghatározása. Azt követően, hogy tudjuk, hogy mit akarunk elérni, akkor meghatározzuk a célokat, és megpróbáljuk ezeket a lehető legokosabban megfogalmazni. Amit el akarunk írni, azt persze le kell írni, és azt is le kell írni, hogy hogyan akarjuk ezeket a célokat a lehető legokosabban hatékonyabb megközelítéssel elérni. Ez természetesen sokkal többet jelent a helyszíni látogatásoknál, például a, a megfelelési a megfelelések, szabályoknak való megfelelések erősítését és egyéb felügyeleti vizsgálati stratégiákat is meg lehet határozni. Az utolsó D-vel jelölt rubrika a tervezés és áttekintés. Vannak nyilvánvalóan vizsgálati menetrendek is. És nem szabad megfeledkezni az áttekintésről és a revízióról sem. A vizsgálati tervek egy-egy periódusra vonatkoznak, melynek során meg kell néznünk, át kell tekinteni azt, hogy minden aktuális-e, és valóban a meghatározott és kitűzött célok felé haladunk-e. A revízióra tehát szükség van. Az utolsó ábrámon pedig magáról, az útmutatóról készítettem. A lépésről lépésre útmutató struktúráját próbáltam összefoglalni. Három fő fejezetből áll. A kettes fejezetben az ajánlásokra vonatkozó információt kapják meg. A hármas fejezetben ezt kapcsoljuk a vizsgálati ciklushoz, amelyet kialakítottunk. A négyes fejezetben pedig áttérünk egy sokkal részletesebb formában a kontextus meghatározás, prioritások kitűzése, áttekintés és revízió. Tehát a negyedik fejezet az sokkal részletesebb Természetesen ezt az információt az Impel weboldalán is megtalálják. Vadonatúj ez a munka, keményen dolgozunk, és az útmutatót is rá fogjuk természetesen tenni, hogy elérhessék. Köszönöm a figyelmüket! Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a bemutatót. Lopáta úr szeretne ehhez a témához hozzászólni, miután meghallgattuk ezeket az előadásokat. Thank you very much for providing me the floor. Köszönöm a szót. Nincs különösebb okom arra, hogy kiegészítsem az elhangzottakat. A bizottságnál úgy gondoljuk, hogy a projektek a leghasznosabbak, azon projektek, amelyek a tervezést, a végrehajtást, a monitoringot, a környezeti ellenőrzés teljes spektrumát átölelik. A környezeti ellenőrzések őket folyamatosan javítani kell, hatékonyabbá kell tenni és így nagyon üdvözöljük mi is azt, hogy a minimum kritériumok megfogalmazásra kerültek. Ezeket most éppen a bizottság vizsgálja, kapcsolatban állunk az impala és Pellel, és reméljük, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző lesz, és az ajánlások még pontosabb megfogalmazását teszi lehetővé. Köszönöm szépen. Ki szeretne a témához hozzászólni, Petela úr? sem te Köszönöm, röviden szólok csak hozzá. Érdekesnek találtam én is az előadást. Az a benyomásom, hogy a helyes úton jár ez a szervezet. Érdekelne azonban, hogy mely területeken kell leggyakrabban tanácsot adniuk. Tehát hol érzik, hogy a legtöbb szükség van az önök munkájára, hol hiányos, nem kielégítő a tagállami gyakorlat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? További kérdések vannak-e? Nincsen? Nem látok jelentkezőt? Szeretnék egyet hozzáfűzni, mielőtt visszaadnám a szót a válaszadáshoz. Tavaly egy bevatkozási csoport létrehozásáról volt szó október 8-án a vizsgálatokra egyrészt, másrészt, hogy legyen egy irányelv a környezetvédelmi vizsgálatok tekintetében. Kérdezem, hogy hol tartunk ebben a kérdésben? Önök hogy tapasztalják hogy problémák vannak a szabályozás alkalmazásában? Van erre vonatkozólag valamilyen anyag a bizottságnál? A bizottság milyen tapasztalatokat eh, szerzett eh, a törvény, törvények alkalmazását tekintetében? Zéber úr jelentkezett még. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság képviselőjétől kérdezem, a hálózattal kapcsolatban a bizottság hogyan kapja meg a vonatkozó tájékoztatást, tehát a javaslatokat, a módosítás, milyen változás van a régi, korábbi helyzethez képest, tehát az impel tanulmány, az impel kezdeményezést megelőző helyzethez képest. Pardon. Les questions s'adressent. A kérdések az előadókhoz is, az első is, és a második előadóhoz is szóltak, illetve a bizottsághoz is. Megkérem a bizottságot, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Lopata úr, kérem, Zíber úr kérdésére válaszoljon, illetve az én kérdésemre is. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A 2007-es bizottsági közlemény alapján az áttekintés most formálódik, a bizottság pedig hatástanulmányt készít különböző opciókról. Nem pusztán azt nézzük meg, hogy a meglévő ajánlásokat hogyan lehetne módosítani, áttekinteni, hanem egyéb opciók is vannak a tarsolyunkban például az, az ajánlás horizontális irányelvé való átalakítása esetleg, vagy ajánlás, amelyet kiegészít a vizsgálati követelményekre kapcsolatos külön konkrét rész konkrét, jogilag kötelező, érvényű vizsgálati követelményekkel. Tehát ezeket az opciókat vizsgáljuk, és kicsit szélesebb környezetben próbáljuk ezt megtenni. Az eredmények jelenleg még nem ismertek. Várhatóan a külső hatástanulmány, amelyre megbízást adtunk már, nyár végére, szeptemberre készül majd el. A saját hatástanulmányunk pedig ez év őszén készül el. Attól függően, hogy hogy alakulnak a dolgok, várakozásaink szerint a javaslatunkat jövő év elején tudjuk beterjeszteni. Természetesen figyelembe vettük és veszük most is az Európai Parlament tavaly megfogalmazott javaslatait is. Jelenleg azonban még korai lenne bármit is előrejelezni. Merci, euh, Monsieur Tiken. Köszönöm szépen, Antiken szúr. Yes, thank you, Madam Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ami azt illeti, hogy mi a legmegfelelőbb technika? Hát ez attól függ, mi a kérdés. És akkor, amikor általában a vizsgálati munka javításáról van szó a, a környezeti felügyelőségek kapcsán, az új tagállamok jelentősen profitelnek a régi tagállamok tudásából, és ez a tudás az íri programba is bekerül. Ugyanúgy úgy gondolom, hogy egy úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minden egyes különböző gyakorlatokkal kapcsolatos hírt megtudjunk, értelmezzünk, és ebből tanulhassunk. a gyakorlatok és a gyakorlati szakemberek tapasztalata, munkája be kell, hogy kerüljön a bizottsági folyamatokba, és ez nagyon fontos. A bizottság éppen ezért a gyakorlati szakemberekkel szorosan együttműködik, és ezzel megpróbáljuk majd a lehető legnagyobb mértékben a mi szakért szaktudásunkat is bekapcsolni, visszavezetni a folyamatba. Az ajánlással kapcsolatban, ahogy mondtam, a gyakorlati tapasztalatok alapján, amelyet a jelenlegi ajánlásokkal kapcsolatban szereztünk, már konkrét szöveges, szövegszerű javaslatokat tettünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani az ajánláson. Tudnék, olyan elemekkel találtunk, amelyek közül van, ami nem világos, és reméljük, hogy ezt figyelembe fogják venni, és természetesen azt is megmondom, hogy igyekszünk egyfajta következetes vizsgálati felfogást érvényesítetni, mert ugye van az ajánlás, de az irányelvekben, rendelkezésekben mind szerepelnek a vizsgálatok. És ez úgy látjuk, hogy ez nagyon fontos és jó irányba való fejlődés, hiszen egységes, következetes módon kellene ezeket a vizsgálatokat elvégezni, hogy a tagállamokban a felügyeletek azok, amelyeknek a különböző irányelveket és jogszabályokat végre kell hajtania, egységes, következetes modell alapján tehessék ezt meg amely minden jogszabályra vonatkoztatható. Úgy gondoljuk, hogy az ajánlás, vagy a jövőben talán az irányelve ezt a feladatot betöltheti. Egy általános, következetes felfogást alakíthat ki. Köszönöm. Monsieur Ziber, vous vouliez réintervenir. Ziber úr, szeretne újra szólni? Köszönöm, elnök asszony. Nem értettem az első részét a válasznak. Ha jól értem a projektet, ugye, hogy főleg a jobb jogalkotásról szól, és kevésbé az ellenőrzésről konkrétan. Hogyan éri el a bizottság azt, hogy a szervezet által felmér gyakorlati tapasztalatok konkrétan átültetődjenek a tagállami joggyakorlatba? Tehát a kérdés erre vonatkozik, hogy az Impel által feltárt eredmények, hiányosságok hogyan jelennek meg a tagállami szabályozásban a bizottság segítségével. Lopata úr tudna válaszolni erre a kérdésre? Parancsoljon. Ja, gerne nehme ich noch einmal dazu Stellung. Jó. Szívesen szólok erről még egyszer. Az Impel, ahogy elmondták az előadók, klaszterekben működik, és főleg az egyes klaszter foglalkozik az ellenőrzéssel, és a jobb jogalkotással csak a hármas klaszter foglalkozik. Tehát a kettő már összefügg, nem közvetlenül hat egymásra. Körülbelül öt éve vagyunk kapcsolatban. Az Impel négy év projektjeinek az értékelése áll rendelkezésünkre és az ajánlás keretein belül ezeket részletesen elemeztük. És volt egy, illetve, illetve tervezünk egy komoly nagy leülést az Impel szakembereivel abban a témában, hogy az ajánlást hogyan lehetne javítani a konkrét tapasztalatok alapján az ajánlás most itt nem csak az ellenőrzésekre vonatkozik, bár főleg ezekre. Ezt már a elkövetkezendő hetek során megejtjük ezt a találkozást az Impel szakemberével. Köszönöm szépen, nincs további kérdés. Nos, Köszönetet szeretek mondani Dickens úrnak, Remers úrnak és a bizottság képviselőjének azért, mert ez az eszmecsere igen érdekes volt, és nagyon fontos téma ez, amelyik jelent, nagy jelentőséggel bír a mi munkánkban. Átadom a szót, illetve rátérek a következő napi rendi pontra, egy szóbeli választ igénylő kérdés Evans, McEwen és Nelhart képviselő urak részéről a húsvizsgálatokról. Megadom a szót a bizottságnak először Büdöle úrnak, ha itt van, itt van? Igen. Nos, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Előzetesen a válasz előtt még azt szeretném mondani, hogy 2009. júliusában a bizottság egy jelentést tehát dolgozott ki, amelyik összefoglalja az összes higiéniával eh, kapcsolatos szabályokat, főleg ami a mm, mészárszékeket illeti Eh, javaslatok eh, vannak, eh, szerepelnek, és a bizottság tehát ezekkel kapcsolatosan már megtette a maga feladatát. Ami a konkrét kérdést illeti a három parlamenti képviselő, től kaptunk. Mindegyikre válaszolok a négy kérdésre vonatkozólag. Az első, amelyik az FVO ellenőrzésekre vonatkozó jelentésben foglalt bizonyítékokról tudunk-e e, nyilatkozni. Nos, valóban. A bizottság elismeri, hogy vannak hiányosságok, ami a tagállamok végrehajtását illeti, de a, a csökkentett összege, ami rendelkezésre áll, illetve az, hogy kevés szakember áll rendelkezésre a tagállamokban, nem magyarázza kellőképpen az, hogy miért ennyire hiányos ennek a törvénynek a módosítása. Eh, azt látjuk, hogy egyre súlyosabb a helyzet az utóbbi 18 hónapban a tagállamok részéről. A válság következtében azt látjuk, hogy igény van arra, hogy csökkentsék a személyzetet, akik ezzel foglalkoznak. Sajnálatos módon tehát egyre kevesebb szakember foglalkozik ezekkel a kérdésekkel a különböző tagállamokban. Önök tudják jól, hogy minden tagállam létrehozta a saját eh, vizsgálati eh, szervét, nos, egyre kevesebb az ember, de vannak más problémák is, az információ, a kevés információ, a képzés hiányosságai, és ezért eh, problémás helyzetek merülnek fel a tagállamokban. A nagy témák azok, amelyek minket érdekelnek, meg pedig az egységes törvényi alkalmazás a tagállamokban és az új tagállamokban eh, konkrétan az, hogy egységesen kerüljön alkalmazása ez a szabályozás mind a 27 tagállamban, és ez egy közös aggály, hallottuk ezt az iménti vitában is, hála az állatorvosi és eh, irodáinknak van egy megfelelő eh, képünk arról, hogy mi történik jelenleg, és tudunk hatni azért, hogy ez a helyzet javuljon. A második eh, kérdés a függetlenséget illeti. Nos, azt látjuk, hogy az ellenőrzésnek függetlennek kell legyen. A, a mészárszékekben. Önök tudják jól, hogy a fehér húsoknál lehetőség van arra, hogy megfelelően szakképzett személyzetet fogadjon föl az adott szék, az adott vágóhíd. Ők a, a, egy hivatalos főfelügyelő hatásköre alatt dolgoznak, viszont a, a vállalkozásnak a, a fizetése alatt. De ez tilos a a vörös húsoknál úgy mint sertés, szarvasmarha, stb. Nos, ebből a szempontból az álláspont világos ebben a területen, szükséges továbbra is állatorvosi vizsgálat, de e, problémák vannak, mivel hogy, amint e, az imént elmondtam, az állatorvosi személyzet kevés, egy, egy külső vizsgáló cég egy vizsgálatot végzett az összes tagállamon, és ott azt látjuk, látják, azt látták, hogy a tagállamokban a vizsgálatokat nehézkesnek, költségesnek tartják, ugyanakkor azt látjuk, hogy igen, nagy a deharmonizáció mértéke a tagállamokban. Egy hatástanulmány is volt annak érdekében, hogy módosítjuk, javaslatok javaslatokat tegyünk a jelenlegi szabályozásnak a módot, módosítására. Egy törvényjavaslat fog megszületni ennek alapján. Természetesen a tanács és a bizottság és a parlament elé fog kerülni 2011-ben. A harmadik kérdést illetően hogy a vörös húságazatban az élelmiszeripari vállalkozások által végzett ellenőrzések történhetnek-e magán úton, ezek a mm, magán eh, ellenőrök Nos, ez a magán ellenőrök alkalmazása nem jelenti az, hogy szükségszerűen csökkenni fog az ellenőrzések szigorúsága. Egyáltalán nem a van az, hogy bármilyen mértékben is csökkentsük a vizsgálatok szigorúságát. Egyelőre csak fehér húsokkal foglalkozó vágóhidoknál alkalmazunk ilyen jellegű magánellenőrzéseket. Egyelőre igen csekély szám van, ez nem egy általános derogáció ugyanis, hanem engedélyhez kötött ez a mm, kérdés, tehát a magánellenőrök alkalmazása és olyan esetekben alkalmazzák leginkább, ahol harmadik országok felé exportálnak. Harmadik országok ugyanis eh, nagyon sok esetben nem ismerik el ezt a eh, szerepkört. Ők azt követelik, hogy mindig is hivatalos eh, állatorvosi ellenőrzések történjenek az adott vágóhídban. Legyen az baromfi vagy nyúl és emiatt a tagállamok részéről is korlátozott ennek a szerepnek, szerepkörnek az alkalmazása. A negyedik kérdés tekintetében önök tudják, hogy 2009. novemberében a tanács arra kérte a bizottságot, hogy konkrét javaslatokkal álljon elő, ami az ante mortem, azaz a vágás előtti folyamatokat érinti a vágahidakban. Ez minden állatra vonatkozik, e, nyulakra, e, varonfikra, illetve vörös húsokra, nagyobb e, vágóállatokra. Különböző kérdéseket tettünk föl, láttuk, hogy mik a gyengességek és az erősségek a jelenlegi helyzetben, hogyan tudunk ezeken változtatni, és 2011 közepére várunk válaszokat erre, mert eh, alkalmazkodni kell a jelenlegi helyzethez, ugyanis a szabályokat, amelyeket alkalmaznak a vágóhídban, ezeket az 50-es években, 60-as években eh, indították el olyan betegségek esetére, amelyek már majdnem nem léteznek a tagállamokban. Például a szarvasmarha tuberkulózisra utalok, amelyik teljesen eltűnt a tagállamokban. Hmm, gyakorlatilag a legtöbb tagállamból eltűnt ez a betegség, ennek ellenére a az összes ellenőrzéskor erre is keresünk, e, ezt a betegséget is keresünk, tehát ezek a feljárások teljesen fölöslegesek immár. Nos, ilyen jellegű fölösleges munkáktól szeretnénk megkímélni az ellenőrzéseket, az ellenőröket, és ezáltal különböző párbeszédet folytattunk le május 10-én, 2018-án, 2010-ben most volt egy, Biden konferencia, és most június 25-én is lesz egy ilyen jellegű konferencia, akár meg is hívhatnánk a szakbizottságnak a tagjait, eh, hogy részt vegyenek, illetve hozzászóljanak a munkához. Elnök asszony, ezek lennének a válaszok a eh, négy feltett kérdésre. Köszönöm szépen, igazgató úr! Schnellhardt úr szeretne ezt hozzászólni, parancsoljon. Megkíván az? Für Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre. Úgy gondolom, hogy a bizottság közleménye, amelyet ugye mindannyian megkaptunk, nagyon jó, megfelel a valóságnak, annak, ami jelenleg Európában van. És úgy gondolom, hogy látható az is, hogy az a paradigmaváltás, amelyet az új rendelet, élelmiszerhigiéne irányelvre vonatkozóan végre kellene, hogy átültetésre kellene, hogy kerüljön, az tulajdonképpen eddig jól ment. Tehát ez tulajdonképpen egy sikertörténet. Mégis a kérdést azért tettük fel, mert pontosan az, amit a bizottság képviselője most mondott, az az, ami aggodalomra ad okot. És erre szeretnénk a figyelmet felhívni, óvaintve. A pénzügyi válság természetesen minden ágazatot érint, mindenütt takarékoskodásra van szükség. De hadd emlékeztessek arra, hogy a tagállamok eddig a pénzügyi válság nélkül is, és gazdasági válság nélkül is pont ezen a területen eddig vég nélkül takarékoskodtak. Tehát nem vártuk meg a pénzügyi válságot, és akkor most ezt még inkább eh, megszorítani. Úgy gondolom, hogy, hogy túlzás, pont az ellenőrzés az, amit figyeltem a tagállamokban, á, folyamatosan ezen a ponton takarékoskodnak. És hogy valószínűleg eljutottunk már arra a pontra, ahol a vállalatoknál, a cégeknél az ellenőrzés már szinte elhanyagolt terület. A húsvizsgálatoktól eltekintve az élelmiszergyártó vállalatok ha a következő három évben egyszer ellenőrzik, csak akkor arra az egyre is felesleges időt és pénzt fordítani, mert akkor nincs áttekintés. És pontosan ez, erre kérem a bizottságot, hogy a tagállamoknak egyértelműen jelöljék meg a feladatokat. A leépítés természetesen szükséges, a húsvizsgálat terén is, de hogyha ezt még tovább erőltessük, nos, hát úgy gondolom, hogy ez helytelen. Már most ezért tettük fel a kérdést, és jelezném, hogy a nyulak, nagyállatok és szárnyasok már önmagukban jelentős problémát okoznak az alkalmazottaknak. Én nekem van saját tapasztalatom, és egyszer egy olyan cégnél dolgoztam korábban, ahol munkajogilag a a vállalkozó alá tartozott a, a vállalat, és, és nagyon nehéz ez a helyzet. Úgyhogy azt kérem a bizottságtól, hogy um, felejtse el azt, hogy a vállalatok is esetleg így szeretnék ezt csinálni, mert úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen csak mosakodás már, mert akiket alkalmazkodnak, alkalmaznak, azokat az üzemekben azok költséget fognak jelenteni, és megkérdőjelezném, hogy ez lenne a helyesebb megoldás. Talán egy másik vitát kellene elindítanunk, pedig azt, hogy hogyan lehet racionalizálni ezt a jellegű munkát, és egy kicsit nyíltan, kevésbé finoman fogalmazok, még pedig az, hogy azok a hatóságok, amelyeknek vizsgálatok a feladata, tulajdonképpen nincsen semmi közük a, a vizsgálatokhoz, és így távol is vannak a cégektől. Úgyhogy ezt kellene megnéznünk pontosan, hogy mit nyerünk akkor, hogyha a vizsgálati díjakat módosítjuk. És ezt tartanám fontos feladatnak, amit a bizottságnak el kell végeznie. Persze azt is el tudom képzelni, hogy lesznek magán vizsgálati intézmények is, magánvizsgáló intézmények, de nagyon fontos az elképzelés. A húsvizsgálatának a javításánál úgy gondolom a bizottság jó utat választott, nagyon fontos és helyes, hogy a jelenlegi módszert amely a második világháború előtti időkből származik, ez végre megváltozott, Akkor egész más volt a helyzet, és mindig is hangsúlyozom én is, hogy a jelenlegi vizsgálatok tulajdonképpen semmilyen formában nem tudják az állat egészségének állapotát tükrözni. Olyan dolgokat vizsgálunk, amelyeket amúgy is fel lehet ismerni. Nagy feladat tehát, hogy a vizsgálatokat úgy alakítsuk, hogy egyrészt a fogyasztó biztonságát garantáljuk, másrészt viszont megfeleljünk a tartás változásainak, és így az állatok egészségi állapotában való változásnak is. Ezt is tehát nagyon, egy olyan terület, ahova a gyakorlati szakembereket be kell vonni. Ez is fontos feladat. Nos, úgy gondolom, hogyha visszatérünk majd még egyszer az üzemi alkalmazottakra, ugye már az exportnál van probléma, harmadik országokkal kapcsolatban is, már nem is akarom már azt felvetni, hogy ezekkel is foglalkozunk, ráadásul ugye a nyulaknál és a a baromfinál ez nem is annyira fontos, de, de igazából nagyon fontos lenne tehát ezt a gondolatmenetet talán erre a területre is átvezetni. Nos, suma sumárom, a bizottság közleményét nagyon jónak tartom, kimondottan tetszett, az eredményével is elégedett vagyok. De nem szabad most engedni a tagállamok nyomásának, hogy költségek miatt, amelyek korábban már is, korábban is már jelentkeztek, tehát hogy ezek miatt ne hívjuk fel a tagállamokat arra, hogy az ellenőrzési feladatokat végezzék el. Mert ugye ez nagyon fontos. Ez a legfontosabb. Fontosabb, mint engedni. És a parlament ezt a felhívást nem fogja ellenezni. Köszönöm szépen, Linda. Thank you very much. Köszönöm, és köszönöm a bizottságnak is a válaszokat és azt, hogy elkötelezték magukat, hogy a higiéniai vizsgálatoknak prioritást adnak a jövőben. Még ilyen nehéz gazdasági időszakban is. Ugyanakkor szeretném tisztázni, hogy konkrétan az új javaslat milyen ö, dátumokat ö, tűzött ki célul. Tudjuk, hogy 2004-ben a tagállamok, a tanács ki szerették volna ö, tágítani a az ellenőrzési hatásköröket a vörös húsra is, a fehér hús után, és most egyes tagállamok most amellett lobbiznak, hogy a független ellenőrzési rendszer a vörös húsra vonatkozóan megszűnjön. Tehát ellenkező a trend. És nem tudom, hogy 2011-re a bizottság hogy látja, hova érik meg a helyzet, mit kíván a bizottság tenni az FVO ajánlás tükrében. Egyetértek Snellhárt úrral abban, hogy nem akarjuk feltétlenül a bizniszre ráterhelni ennek a teljes költségét, és azzal is, hogy a harmadik országokra is nagyon oda kell figyelni, a húsimportra is, mert a exportőr országok számára nem eléggé etláthatóak egyelőre a szabályaink, hogy mit várunk el például a vöröshús tekintetében tőlük, hogy otthon eleve export előtt milyen ellenőrzéseket kéne végrehajtaniuk. És ez sem gazdaságilag nem jó az EU-nak, sem image szempontjából sem. Ha állandóan változtatjuk a rendszert. Tehát szeretném konkrétan a bizottságot megkérdezni, hogy mit terveznek, számíthatnak arra, hogy a parlament nem fogja <laughs> megszavazni a független ellenőrzések megszűnésének szándékát. Emellett ki fogunk tartani, mert tudjuk, hogy ha a hús ellenőrzés bármilyen módon gyengül, akkor óriási költségek adódnak ebből. A kicsi, amit ezen meg lehet takarítani, a szabályozás fellazításából, is nagyokat lehet bukni benne, amit végsősorban a fogyasztónak, a polgároknak kell állniuk. Tehát szeretném tudni a bizottságtól, hogy a harmadik országokról mit gondolnak, illetve arról, hogy most ez a trend megfordult, amit az előbb vázoltam. Köszönöm szépen, Linda. Jill Evans, parancsoljon. Köszönöm. Én is a bizottságnak az elhangzottakat. Örülök annak, amit hallottam. Nagyon egyetértek a kollégámmal azzal abban, hogy a legfontosabb a minőségi elvárások fenntartása a hús ellenőrzések területén, és a fehér hús ágazatot már nem független szervezetek vizsgálják, és nagyon veszélyes lépés szerintem az, hogyha a vörös hús ágazatot is bevonjuk ebbe, vagyis hogy megengedjük nekik, hogy maguk válasszák meg az előjéket. Ez egy eleve a fogyasztói biztonságot, a fogyasztói bizalmat fogja alásni. Nyilván van mit változtatni, reformálni, modernizálni a rendszeren, lesznek bizonyos dolgok, amelyeket meg kell változtatni, főleg a finanszírozás tekintetében, az alapján, amit én olvastam, illetve hallottam a lobby szervezetektől, mert hát gondolom önök is sejtik, hogy a lobbisták már nagyon dolgoznak ezen a területen. Nos, ez alapján, ha megadjuk a vágóhidaknak a szabadságot, hogy a saját eredőreiket alkalmazzák a függetlenek helyett, és ezáltal kiadjuk a kezünkből a magas minőségi elvárások központosított rendszerét, akkor ezek a költségek előbb-utóbb úgy is felmerülnek, amelyeket most ezáltal megtakarítunk. Tehát nem garantált egyáltalán, hogy ez egy olcsóbb rendszer lesz, ugyanakkor az ágazat fennmaradása, a fogyasztói biztonság, a húsminőség szempontjából viszont kockázatosabb az ellenőrzés függetlensége garantálja a közegészségügyi szempontok érvényesülését, a magas minőségi elvárások betartását. A saját választóim biztos, hogy nem támogatják ezt a fajta fellazítást, és a bizottság maga is rendelkezik számos bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy ebből kockázatok adódhatnak. Az FVO szövegre utalok itt. Tehát szeretném tudni, hogy ezek tükrében a már elhangzottak mellett még a bizottság mit tud elmondani arról, hogy mit tervez a jövőben. Tudjuk, hogy ezt még csak most vizsgálják ezt a kérdést, és annak örülök, hogy elhangzott, hogy a bizottság is inkább a független ellenőrzés híve, és annak is elkötelezett híve, hogy a minőségi szempontok ne lazuljanak föl. Nos, a parlament még inkább ö, ezt gondolja, és biztos, hogy nem támogatjuk a hús minőségi szabályok fellazítását. Merci Köszönöm szépen. Klász asszony, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm elnök. Csatlakozom ehhez az utolsó mondathoz, hogy nem szabad a normákat, a standardokat fellazítani, és nem is ez a szándék persze nyilvánvalóan. A, a normákat tartani kell nagyon magas szinten. Ugye húsról van szó, amely szívügyünk, és különösen fontos. De ha állami ellenőrzésről, meg intézményi ellenőrzésről, vagy független ellenőrzésről beszélünk, nos akkor a független ellenőrzés nem biztos, hogy rossz. Nem szükségszerűen lazább, mint az, amit az állam végezne, mert a független ellenőrzés felett is ott áll a törvény és a jog. És úgy gondolom, hogy a független ellenőrökre is vonatkozik a törvény. Ami azonban néha hazámban aggodalmat, aggodalmat kelt, az az, hogy nagy európai vágóhidak más országok, más tagállamok, más áron működő vágóhídjaival kell, hogy versenyezzenek. Ugye fontos, hogy egyrészt megtartsuk a, védjük a magas szintű normákat, másrészt pedig verseny azonosságot teremtsünk hogy ne régiónként, tagállamonként különfelé menjenek a dolgok, hanem e területre is vonatkozzanak normák. Pudele, si vous voulez bien répondre à... Pudele úr, kérem, válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Valóban, elnök asszony, tisztázni szeretném, egyes kérdéseket, pontokat, amelyeket valószínűleg nem jól magyaráztam el. A kérdésekben, amit benyújtott a három parlamenti képviselő, két dolog szerepelt. Az első az az, hogy magán jelleg, magán ellenőrök alkalmazása, is alkalmazzunk ahhoz, hogy a vágóhidak higiéniai megfelelését ellenőrizzük. Két fajta ellenőr van. Az először is a hivatalos állatorvos, és másodszorban a, ö, az asszisztensek. Ezek az asszisztensek lehetnek 80-10 akár, amennyiben amennyiben olyan nagy lenne az adott vágóhídnak a forgalma. Szó sincs arról, hogy a fő ellenőrt leváltsuk, és azt magánkézbe adjuk. Erről szó sincs. Nem akarjuk ezzel lazítani, nem akarunk a e, vágóhichoz érkező állatoknak az egészsége ellenőrzésén lazítani, és e, azt mindenképpen be akarjuk tartani azokat a e, szabályokat, amik eddig is alkalmazzunk, beleértve a állati tetemek megsemmisítését is, és a vágás előtti állapotfelmérés, egészségügyi felmérés. Nos, ezek az asszisztensek, akikről beszélünk, olyan asszisztensek, akiket alkalmazni lehet, akik nem rendelkeznek állatorvosi végzettséggel, hanem asszisztensek segítenek a főellenőrnek a munkáját. Ez jelenleg van ilyen fehér húsok esetén, de nincs ilyen asszisztens, külső magánasszisztens alkalmazása vörös húst feldolgozó vágóhidok esetében. És szó sincs arról, hogy ezt akarnánk. Egyáltalán nem akarjuk, ezt megerősítem. Jelenleg nem akarjuk ezt, nem tudok felelősséget vállalni az elkövetkező tíz évre, de azt tudom mondani, hogy jelenleg szó sincs arról, hogy ezen változtassunk. A kérdés kizárólag a fehér húsok esetében történik. A második kérdés, ami fel felmerül, ami előtűnik a kérdésekből, az az ellenőrzések modernizálását. Ez főleg a szarvasmarhák területén eh, van, tehát nem érinti a magán eh, ellenőr asszisztenseket, akiket az imént eh, említettünk. Egy sor cselekedet van, amit végre kell hajtani, az izomtónus felmérése, a szív és egyéb műveletek, amelyek mentén előfordulhat az, hogy egy betegség tovább terjed, tehát ez megfertőzi a húst, ez főleg olyan betegségek esetében, amelyek nem léteznek már. Például, amikor ketté vágunk egy májat azért, hogy ellenőrizzük annak a állapotát, a kés lehet, hogy fertőzött, és mindez azért történik, mert van egy betegség, amelyik betegség már nem létezik, de ugyanakkor a szabályokban ez szerepel. Nos, az ilyen jellegű cselekedeteknek az észszerűsítését kívánjuk, természetesen szem előtt tartva a fogyasztók érdekeit, azok, akik végsősorban fogyasztják a húst, és hozzájuk fordulunk az iparhoz is, hogy megnézzük, hogy mit tegyünk, mit lehet tenni a jövőben, és mi úgy gondoljuk, hogy 2011 közepén, 2012 közep közepén, miután egy sor konferenciát, eszmecserét és ki meghallgatást szervezünk, és ezúton szeretném meghívni a szakbizottság tagjainak a tagjait, hogy részt vegyenek, de ez középtávú folyam, középtávon lesz végrehajtható ez a folyamat. Szeretek válaszolni az elhangzott kérdésekre. Például Schnellhardt úr három évenkénti vizsgálatokról beszélt. Erről nincs szó folyamatos vizsgálat szükséges. Ez a három évenkénti vizsgálat, ez nem vágóhidakra vonatkozik, hanem olyan vállalkozásokra, amelyek nem vágóhidat, nem is vágnak állatokat. Ez egy másik kérdés. Egy másik kérdés nem szabad lemondanunk a hivatalos ellenőrzésekről a költségek miatt. Egyáltalán nem, ugyanakkor egyetértek azzal, hogy megfelelő arányt kell találni a, a költségek és az ellenőrzés biztonsága között, főleg e, tekintettel a kis és középvállalkozásokra, amelyek ezen a területen dolgoznak, és együttesen kell megtalálni ezt a megfelelő egyensúlyt a tagállamokat is elérte, hogy legyen egy megfelelő szigorú, megfelelő garanciákat biztosító ellenőrzés egyik oldalról, másfelől a, a költségek alacsonyak legyenek a kis és középvállalkozások számára is, azaz megfizethetőek legyenek. Ami McEwen asszony, illetve Gász asszony által feltett kérdést illeti harmadik országokkal kapcsolatban. Az imént elmondtam azt, hogy problémáink vannak szárnyas hús exportnál, ugyanis a harmadik országok elutasították a magán ellenőrök által végzett vizsgálatokat. Ez egy probléma. Nemzetközi szinten is dolgozni kell ezen a Codex alimentarius Alimentarius-szal. minden tagállam, ami és a 160 tagja a Codex eh, Alimentariusnak meg kell találniuk a megfelelő közös eh, nevezőt, és ez nem érinti a vörös húsokat, viszont a harmadik országokkal való kereskedelemben. Ez tehát nem érinti a eh, vörös húsokat. Klassz asszony még azt is megkérdezte, hogy milyen módon vannak a számítások. Van egy eljárás, ez a 192-es eljárás alapján történik, amelyik megszabja azt, hogy milyen módon kell a, a kifizetéseket és a költségekhez hozzájárulniuk a vállalkozásoknak, ezt többször módosították. Az alapelv ebben az, hogy a hivatalos ellenőrzéseknek a költségtérítését az az ellenőrzéshez szükséges idő alapján számítják ki. Legyen az állatok, éttermek, vágóhidak és egyéb ellenőrzések esetén mindig az idő, illetve egy adott, az adott országban a állatorvosok fizetését is figyelembe veszük, ugyanis azt be kell látni, hogy Finországban az állatorvosnak a fizetése nem ugyanaz, mint Romániában. Nos, van egyfajta alkalmazkodás a tagállamokhoz, ugyanakkor a, a, van egy eh, határérték fönt is, és lent is. A tagállamok, mivel hogy a pénzügyi minisztériumok nyomása alatt vannak, Sajnálatos módon általában nagyon alacsony szinten vannak meghatározva ezek a vizsgálatok, és ez sok esetben nem fedi a hivatalos vizsgálatnak a költségeit. A költség visszatérítésnek az a célja, hogy valamilyen módon fedje ezeket a hivatalos eljárásokat, amelyek az ellenőrzéssel függnek össze, tehát a kiutazás, administratív költségek, stb. De pénzügyi okok miatt a tagállamok nagyon ritkán határozzák meg úgy a költségvisszatérítést, hogy az ténylegesen lefedje a ö, valós költségeket különböző eltérő jelenségeket látunk az tagállamokban, és ezért 2011-ben szeretnénk egy javaslattal előállni, és szeretnénk átdolgozni a jelenlegi szabályozást. Jelenleg éppen egy hatástanulmányt végzünk, különböző javaslatokkal dolgozunk jelenleg, a teljes deregulációról indulunk ki, egészen a, egy közös költségtérítési összeg rögzítéseig terjednek az opciók, de egyelőre még korai lenne elmondani, meghatározni azt, hogy melyik opció mellett fog dönteni a ö, bizottság. Vissza fogunk térni erre a témára később. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Úgy látom, hogy van, aki még szeretne feltenni egy kérdést, igen? Köszönöm. Számomra nagyon fontos, hogy a konferenciákra meghívjanak minket, ezt előre is köszönöm, és hogy időbe bevonjanak minket minden folyamatba. A második megjegyzésem pedig arra vonatkozik, a választók körzeti munkában, ezt napi szinten látom, hogy a közigazgatási költségek úgy tűnik, hogy egyre nőnek, és ráadásul nem igazságosak. Azonos méretű cégek néha kétszer annyit fizetnek, mint a másik, tehát nem egységesek ezek a költségek, és nem tisztázott az sem, hogy a helyi regionális közigazgatás mit tehet, hány százalékot tehet hozzá ezekhez a költségekhez, és ez ugye versenytorzulásokat okoz, és adott esetben a harmonizáció lehet, hogy nagyobb adóterhet ró általában az európai polgárra, de legalább azt a sávot meg kellene határozni, amelyen belül a költségek mozoghatnak, mit tudom én, 30% plusz-minusz mértékben ne legyen ennyire különböző a teher. És ugyancsak a konkrét gyakorlatból mondom, ha túl alacsony a díj, akkor a bizottság, az Európai Bizottság esetleg ezt ö, ugye túl alacsonynak tartja, ha pedig túl magasak a díjak, akkor ezt lehet, hogy már egyfajta támogatás illetve hogyha valaki alacsony árakat tud szabni, akkor ott a bizottság azonnal versenytorzulást szagol olyan értelemben, hogy ez szerint valaki megtámogatta őket állami pénzből. Ezeket tisztázni kéne jó előre, még mielőtt ugye a gyakorlati kérdésekkel, a többi gyakorlati kérdéssel szembenézünk. E kérdőjelek mellett egyébként a bizottsági kezdeményezést, az alapvonalakat a bizottsági szövegben jónak látom. Csak ne felejtsük el, hogy új problémákat fog felvetni az új rendszer. Dernière Pudle úr, egy utolsó fordulóra. Köszönöm szépen, elnök asszony. És Nelhár úr jól tudja, hogy a német helyzet egy kicsit összetett, mert a a tagállamoknak megadtuk a szabadságot, hogy ők határozzák meg az összegeket, ugyanakkor tekintettel a, Németország szövetségi mi voltára, Németországban is minden egyes Lender különböző költségvisszatérítési összegeket tud meghatározni, tehát a német helyzet egy kicsit eltérő, és megerősítöm, hogy igen, valóban 50%-os eltérések is előfordulhatnak és ez előfordul akár egy adott országon belül, Németország esetében, amennyiben egy cégnek különböző ö, lenderben vannak ö, vágóhídjai. Nos, igen, heterogén a helyzet, mint ahogy én is elmondtam, és ez annál is inkább igaz, mert ez az eltérés előfordulhat országon belül is, akár Németországban, és Spanyolországot is említhetném. Még nem indítottunk el szabálysértési eljárásokat azon országok számára, akik túl alacsony összeget szabtak meg, ugyanakkor kötelezett, eredményi kötelezettségeket tett, adtunk ki, még pedig, hogy megfelelő állategészségügyi ellenőrzések történjenek a vádahitokban, oly módon, hogy garantált legyen a minőség. Az ellenőrzésekhez világosan meghagytuk a lehetőséget arra, hogy akár a költségvisszatérítés összegeket is fel lehet használni, akár állami forrásból is lehet az ellenőrzéseket finanszírozni. Soha nem indítottunk el tehát szabálysértési eljárásokat. Én úgy gondolom, hogy soha nem volt az, hogy az állatorvosi vizsgálatoknak a költség visszatérítései azok, amelyek tönkre tesznek egy-egy vágahitet, vagy bármilyen vállalkozást. Soha nem volt ilyen kilóra tekintve minimális az összeg, ami ami bekerül az ellenőrzés, szóval nem hiszem, eh, hogy ez eh, bármilyen módon is tönkre viheti a vállalkozást, esetleg a kisebb családi vállalkozásokban, családi vágahidokban eh, ott magasabb a költség valóban az ellenőrzések miatt, de akkor sem veszélyes. Köszönöm, elnök asszony. Igen, igazgató úr, úgy gondolom, hogy ezt a témát lezárhatjuk. Kedves kollégák, van egy apró gondom. A következő ö, témával kapcsolatosan, mégpedig, hogy az előadó Estelle Delans még nem érkezett meg a biológiai sokféleség megőrzését célzó témában, és önök tudják, hogy milyen a közlekedés. Néhány jelentést tevő van a teremben, úgy gondolom, hogy érdemes lenne velük nyitni, ugyanis holnap nagyon sűrű a programunk, és hogyha nem kezdjük el most, akkor ö, csúszni fog a programunk, és 14 júliusra tudnánk csak áttenni ezt a témát. Úgy ez egy olyan jelentés, amelyik nem a törvényalkotási, ugyanakkor nagyon fontos témára. Egyetértenek önök ezzel az eljárással? Rendben van, akkor én az árnyék jelentéstevőket kérem, hogy szóljanak, és indítsák el ezt a témát, aztán remény, abban a reményben, hogy az előadó asszony időközben megérkezik. Jan? Chairman, that means that I... Köszönöm szépen, elnök asztó, Ez azt jelenti, hogy azonnal bele kell vágjam. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak mindazért, amit eh, a az első tervezet bemutatása és a módosítók között tett, hiszen nagyon sok jó módosítót nyújtott be, majd erre később kitérek. Nagyon fontosnak tartom továbbá azt, hogy ugye én magam is sok, mert sok módosítót beterjesztettem, de mégis fontos az alapvető célokhoz ragaszkodni. Általában a határozatot erősíteni kell. Úgy gondolom, hogy nem volt egészen erős az én módosításaim erre irányulnak. Szeretnék, szerettem volna a sürgőség kérdését is erről jobban előtérbe helyezni, hiszen az az érzésem még mindig, hogy a biodiverzitás csökkenése még nem olyan, nem, még, még nem egy olyan kérdés, amit mindenki sürgetőnek tekintene. Ezzel párhuzamosan a politikai akarat hiányát is meg kell még azért vizsgáljuk. Láttuk már korábban a biodiverzitás stratégiák korábbi verzióinál, hogy az általános célkitűzéseket nem sikerült velük elérni, és a fő oka az, az akarat hiánya volt. A biodiverzitás hanyatlását le lehet állítani akkor, hogyha megvan hozzá a politikai akarat, ha mindannyian ezt akarjuk. A következő negyedik fő célkitűzés az volt, hogy hangsúlyoztam, hogy jobb végrehajtásra van szükség. A jelenlegi európai jogszabályokat jobban végre kell hajtani, hiszen nagyon sok megvan már, csak a tagállamok a tagállamoknak sokkal többet kell tenni a végrehajtásért a jelenleginél. Az utolsó általános dolog pedig az, hogy szerettem volna a, a természet és az ökoszisztéma szolgálatok gazdasági jellegét jobban hangsúlyozni. Az ökorendszer szolgáltat, ökoszisztéma szolgáltatások ára, kifizetése, a magánfinanszírozás bevonásával valószínűbb lehet, hiszen egyértelműen erre lesz a jövőben szükség. Végül pedig fontosnak találom azt is, hogy a az őszi konferenciára ügyeljünk. Ha jól tudom, a határozatra vonatkozóan egy szóbeli kérdés, és van ez egy nagyon biztos mérföldkő. De nagyon jó módosítások vannak, mint mondtam, tehát az előadótól és a konferenciára vonatkozóan összpontosítva. Végül pedig, elnök asszony, a módosításaim zömét a szociáldemokratákkal és a zöldekkel együtt nyújtottam be, Kiderült, hogy nagyon sok közös célunk van a jelentéssel kapcsolatban. Szeretném megköszönni nekik az együttműködést, és remélem, hogy a bizottság a legtöbbet támogatni fogja. Merci. Monsieur Arsenis. Arsenis úr, parancsoljon. Merci beaucoup. Euh, on behalf of the S&D... Az SSD csoport nevében szeretném hangsúlyozni, hogy az előzetes óvatosság elvére figyelni kell. Nagyon jó ez a jelentés, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a biodiverzitás törvényeit eh, a, eh, ennek hatája alá helyezni. A biodiverzitás ra vonatkozó törvények a 22-es javaslat eh, szerint erősítést igényel, és ahogy az egyik eh, felvetés eh, jelezte, meg kell nézni, hogy mi vezetett ide. Gebaldi úr jelezte, hogy ugye a politikai akarat hiánya és a koherencia hiánya az, ami ide elvitt minket. A 15-ös és 34-es javaslatokban található ez. Nem pusztán új célkitűzésekre van szükség, hanem arra is, hogy ezek kötelező jellegűek legyenek, ugyanúgy, ahogy a 39-es javaslat ezt eh, javasolja hiszen a, a, a fiaskónak az egyik oka pontosan ez volt, hogy nem volt kötelező érvényű rendelkezés. Ugyanakkor arra van szükség, hogy a, a Natura 2000 területeket integráljuk, ahol a 60-as és 63-as módosítók azt javasolják. Fontos kérdés továbbá a Natura 2000 területekkel az, hogy biztosítani kell a védett területek konnektivitását a 65-ös javaslat szerint. Valamint, ahogy Gebaldi úr is jelezte, meg kell vizsgálni a finanszírozás lehetőségét és a biodiverzitás támogatását a finanszírozás növelésével. A jelentés egyértelműen jelzi, hogy a a biodiverzitási rá, biodiverzitás ráfordításai száz, száz, százszorosát hozzák. Ezért ez a fajta finanszírozás azt jelenti, hogy mindenképpen biztosítani kell a hozzávaló fordásokat, ahogy a 104-es javatja, valamint a 100 valamint a Natura 2000 területekkel kapcsolatos finanszírozást is a 140-es javaslat szerint. Hiszünk a forráshatékonyság elvében, és úgy gondoljuk, hogy ez összefügg a biodiverzitással. Az új 2020-as stratégiának is megfelelő mindez, ahogy a 138-as javaslat fogalmazza. A gazdálkodás fenntartható módjainak biztosítása a százas módosító szerint A genetikai biodiverzitás fenntartása a 107-es javaslat szerint, és a, a biodiverzitás védelmével párhuzamosan csökkenteni kell a GMO széleskörű használatából adódó veszélyeket a 60-as és a 98-as javaslatok szerint. Bioenergia támogatjuk a bioenergia széleskörű felhasználását, a 118-as javaslat, éghajlatváltás. Nos, itt a biodiverzitás hatásait ellenőrizni kell, irányítani, ahogy ezt a 189-es is megfogalmazta. Ahogy Gebádi úr is mondta, fontos, hogy a, a Nagoyai CDB megbeszélésen nagyon határozott nyilatkozatunk legyen, ez a 180-asban van benne, valamint az ezred forduló célkitűzéseit is támogatni kell a 189-es javaslat szerint. Támogatjuk továbbá és elismerjük, hogy milyen fontos szerepet játszhatnak a nem kormányzati szervek mindebben a biodiverzitásra vonatkozó törvények végrehajtásában. Hozzátenném ezen kívül, azokat a módosítókat, amelyeket sok más kollégával együtt magam is benyújtottam, hiszen a frakcióban sokat beszéltünk erről a közelmúltban. Az egyik az út nélküli területek nagyon fontosak eh, ezek eh, a meglévő védett területek szempontjából, hogy megvédjük azt a néhány eh, útmentes területet, amely fennmaradt Európában, ez a 66-os. És konkrét költ- eh, és egy külön költségvetési sorra van szükség a 142-es javaslat szerint. Az alaj, a talajdegradáció eh, javítására a 152-es eh, szerint. Az önkéntes megtartás gondolatát fel kell adni, a hasznos, nem hasznos kategóriákat módosítani, bár nagyon nehezen értelmezhetők ezek a javaslatok véleményünk szerint. Ugyanakkor pedig a hatástanulmányokra van szükség, amelyet a biodiverzitás törvényével kapcsolatban sürgősségi eh, kérdésként kell kezelni. Köszönöm szépen, a jelenlévők között szeretne valaki hozzászólni a témához? Nincs. rendben. Pradi úr, parancsoljon. Parancsoljon, Pradi úr. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos téma, ki szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a talaj ebből a szempontból, ugyanis ez az egyik legösszetettebb ökoszisztéma, ugyanakkor rendkívül fontos jelentőségű gazdasági szempontból is. Emiatt megragadnám az alkalmat, hogy rámutassak arra, hogy mennyire fontos egy olyan konkrét jogalkotási szabályra, amelyik kifejezetten a talajra vonatkozik. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy egy nagyobb pontossággal próbáljuk definiálni a biológiai sokféleséget. Ugyanis nagyon sokszor adottnak véljük, azt hiszük, hogy magától értetődő forgalom, ugyanakkor ahhoz, hogy megfelelő módon mérni tudjuk a biológiai sokféleséget és a sok, biológiai sokféleség változását, szükségünk van pontosabb eljárásokra, és módszert Ezért szeretném tudni, hogy lehetséges-e egy nagyobb pontosítást elérni ebben az értelemben, és ebből a szemszögből egy olyan pontosításra is szükség lenne, amelyik megnézi, hogy milyen módon befolyásolja az éghajlatváltozás a biológiai sokféleséget. Nevezetesen a, például a dioxid a mennyisége a vízben, konkrétan az óceánban. És ezért a tengerek pH értékének a változását mérni. És ezzel kapcsolatos az óceánok felmelegedése, amelyik ezzel a tendenciát, ezt a tendenciát ellensúlyozza. Azaz a tengerek felmelegedése eh, mellett csökkenne a vízben oldódott széndiokszid. Azaz egy rendkívül összetett eh, szisztémáról van szó, és ezért szükség lenne arra, hogy nagyobb forrásokat különítsünk el annak érdekében, hogy pontosabb kritériumok alapján tudjuk mérni, tudjuk értékek, megfelelő értékeket és kritériumokat kidolgozni, mert hogyha nem leszünk pontosak, soha nem fogunk tudni egy teljes biztonságot nyújtani a biológiai sokféleség megmentése érdekében. Köszönöm. Pradi úr, természetesen osztjuk az ön véleményét, de ön tudja jól, hogy a talaj irányelv sajnos elakadt jelenleg, és nem tud tovább mozdulni. Környezetvédelmi főigazgatóság nevében kérem a képviselőt, hogy hozzá tudná -e szólni az elhangzottakhoz. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm. Üdvözöljük ezt a jelentést. Nagyon időszerű, mert éppen válaszút előtt állunk, a biodiverzitási politika válasz előút előtt áll, mert az Európai Tané, Tanács e tavasszal a 2010 utáni 2020-as célokat elfogadta, sőt 2050-re vonatkozóan is újabb, ambíciózusabb célokat ír elő, de még a 2010-es célokat sem értük el. Tehát valóban új keretre van szükség, új politikára, amely végre várhatóan sikeres lesz, és nem kell azt mondani majd róla, hogy 2020-ban, hogy 2020-as céljainkat megint csak nem értük el. Mert ez már súlyos csapás lenne a hitelességünk szempontjából. De választott előtt állunk, a politizálás alapjául szolgáló jogalkotás tekintetében is, hiszen a mezőgazdasági reform a halászati reform, a kohéziós politika reformja is hamarosan napirenden lesz, és ezek mind-mind nagyon szorosan összefüggnek a környezeti politikával. És ne felejtsük el azt sem, hogy az Agri Bizottság nemrégiben véleménytervezetet fogadott el a KAP reformjáról, amelyre nekünk is építenünk kell, hogyha bármit megfogalmazunk. Teljesen egyetértek azokkal a megjegyzésekkel, amelyek a finanszírozás hiányaira hívták fel a az figyelmet, a politikai akarat hiányára, a lakosság tudatosságának hiányára, a téma sürgősségének felfogásának hiányára. Tehát ez nem pusztán jogalkotási és környezeti jogalkotási kérdés, hanem tudatformálási kérdés és a biodiverzitás egésze. Úgy gondoljuk továbbá, hogy ez a jelentés azért is időszerű, mert a bizottság éppen két fontos dolgon dolgozik, egy új biodiverzitás stratégián az EU számára, amit remélhetően Nagoya után majd elfogadunk, és ezzel párhuzamosan pedig nemzetközi szintereken, Nagoya kapcsán dolgozik a bizottság a PCBD új nemzetközi programján, illetve az ABS nemzetközi jegyzőkönyvén. Tehát belső és külső frontokon is nagyon intenzív tárgyalások zajlanak, és most nem mindegy, hogy hol, hogyan hallatjuk hangunkat. és a Nagoyával kapcsolatos jelentésünket most tényleg várja a bizottság. És nyilván csak egyetérteni lehet azzal, amit több képviselőtársam is elmondott, illetve több képviselő is elmondott, hogy ha nem eléggé erős az irányelv, és nincs tekintettel a, például a talajban élő organizmusokra, akkor a 2020-as célok eleve elérhetetlenek lesznek. Tehát itt egy óriási ö, hiányosság van a jogalkotásban. Az úgynevezett invazív fajokra vonatkozóan, ugye Új-Zéland példáján látjuk, Ausztrália, az USA példáján látjuk, hiányzik a szabályozás. Tehát ezekről mind-mind beszélni kell, és feltétlenül számítunk az önök hozzájárulására, az önök jelentéseire ezekben a témákban. És tudom, hogy 194 módosító fűződik már is a szöveghez. Ez azt mutatja, hogy az önök bizottsága valóban érdemben foglalkozik a kérdéssel, és ez, ennek mi örülünk. És ha kívánják, akkor bármilyen további részletes információval is tudok szolgálni. van egy további kérdés, hozzászólás? Nincs. Nos, kedves kollégák, én ezennel berekeztem az ülést, és holnap reggel kilenckor találkozunk, ugyanis a előadó asszony nem érkezett meg. Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok!